Uh, Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretném, hogyha a jegyzőkönyvbe uh, bevennék azt, hogy az első Oroszországról szóló uh, szavazásban én igennel szavaztam. Elnézést, hogy nem jókor szóltam, de az első emberi jogi kérdésnél állásfoglalás esetében Oroszország esetében igennel szavaztam. Köszönöm szépen, Higgins úr, lehetőségünk van rá, jegyzőkönyvbe vesszük.